Before we do the voting, uh, an announcement. Mielőtt szavaznánk, egy bejelenteni valóm van. Egy korábbi döntésnek megfelelően a módosítók benyújtásának határideje a az izraeli EU megállapodás, kereskedelmi megállapodás jegyzőkönyvéről szóló jóváhagyási eljáráshoz nincsen változás a módosítás benyújtási időben. A FED június 9-én szavaz, tehát figyelembe véve azt, hogy a 9-e és a 10-e hétvége, ezért a módosítók benyújtásának határideje június 11 este 6 óra, tehát június 11 este 6 óra erről az EU-izraeli kereskedelmi megállapodási jegyzőkönyvről. Most pedig megyünk tovább, egy állásfoglási indítványról szavazunk, amelyet a Mario David és Bert Eh, Langer jegyeznek egy részről, az egy részről az Európai Unió, más részről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás. Ez nem maga a megállapodás, sem pedig a védzáradékok, hanem ez egy állásfoglalási indítvány, amelyet a két előadó nyújtott be. 33 módosítót nyújtottak be ehhez az állásfoglalási javaslathoz. Kezdjük tehát. Sorry, Chairman, for bothering you, but... Uh, Elnézést kérek, hogy közbevágtam. Nincs itt nálam a szavazókártyám, tehát én készfeltartással szavaznék, ha megengednék. Jánik Rábe.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 nem nagyon értettem az AKA megállapodással kapcsolatos bejelentését. A koordinátorok ülésén beszéltünk erről, a kollektív állásfoglalásról, és arról, hogy szóbeli kérdést intézünk a plenárison, abból a célból, hogy a jogi kérdéseket tisztázzuk. Tehát erről volt szó, a koordinátorok ülésén, és ön pedig a módosítók benyújtási határidőjéről szólt. Lehet, azt gondolom, hogy nem ebben állapodtunk meg. Tehát ön valami más jelentett be, mint amiben a koordinátorokról megállapodtunk, koordinátorok között megállapodtunk. Én felvetettem ezt a kérdést, de nem volt támogatása, támogatottsága, tehát ezért nincsen változás. Sajnos a másik úr mikrofon nélkül beszél, képviselő úr mikrofon nélkül beszél. Az ECR-en kívül az összes frakció úgy vélte, hogy a titkárság ajánlását fogjuk követni, illetve amellett állt. Akkor én tévedtem bizonyára, mondja az elnök. Uh, is this so? All the other coordinators... Tényleg így emlékszik a többi koordinátor is? Ez a megfelelő értelmezése ennek a elnézést kérek, akkor én tévedtem, mondja az elnök. Akkor elhalasztjuk a határidőt. És a menetrendben a következő koordinátorok ülésén fogunk megállapodni, és még egyszer elnézést kérek. Szavazás. Could we check just to see whether... Kérem ellenőrizzük, hogy megfelelő számban vannak-e jelen az egyes frakciók képviselői, megnyitnám a szavazást. Please, all of, all, all of you should uh, press. Kérem, mindenki nyomjon meg egy gombot, teljesen mindegy, melyiket. Plus one EPP. Okay, it's okay. Akkor most már rendben vagyunk. So let's move to... Barzolszki úr szavazatával. 31-es módosító, két részben első rész ki van mellette? Ellene. Akkor ezt megszavaztuk, második rész mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk ellenőrizni fogjuk, tehát a második részét a 31-es módosítónak géppel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 34 megint ben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös módosító megint részenkénti szavazás első rész eh, mell ellene, tartózkodók elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, harmadik rész mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel, mert nem láttuk igazán. Harmadik részről szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. És lezárom a szavazást. Ah, completely. Adopted. Adopted. Ezt elfogadtuk. 36-osról megint több részben szavazunk, első rész mellette. Négy részben fogunk szavazni, négy részben tehát. E, első rész... Ja, ez kiesik, elnézést, a 38-asról mellette ellene... Against. 37 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 40-es és 41-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 43-44 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 45 5 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 46-os, nézzük meg a 45-öst, tényleg kéri? Jó, nézzük meg, 40, 46-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48 as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 50-es, három részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, ellenőrzést kérnek. Nem láttam a néppárt szavazatát tehát a második részről ellenőrző szavazatot fogunk tartani. 50-es módosító második rész, megnyitom a szavazást. And the vote is... És lezárom. És akkor valóban ezt átment. Az EPP-t eh, nem számoltam bele, mert nem láttam, hogy felemelik a kezüket. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodó elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 56 Solc úr, noha elutasították a módosítót, azért eh, szeretném tájékoztatni a ö, többieket arról, hogy amikor Strasbourgban erről a témáról beszéltünk, egy gyilkosság azóta is történt, egy szakszervezeti vezetőt meggyilkoltak, tehát ha a néppárt tudjon róla, hogy még egy embert megöltek azóta. Köszönöm, ezzel indokolta a módosítóját, 56 mellette ellene tartózkodók elutasítva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 és 60, 59 és 60 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61-es részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Mari David, tessék. Mr. President. Nincs mikrofon. Magda. Is this an oral amendment? Yes, it's an oral amendment, yes. Nobeli módosítóról van tehát szó. Az előző bekezdésben az Európai Bizottságot felszólítottuk arra, hogy Perút és Kolumbiát azonnal kezdje el támogatni, és nem tudom, hogy érdemes lenne -e itt úgy fogalmazni, hogy álljon készen arra, hogy segítséget nyújt, mert mi történik akkor, hogyha nem is kérik ezt a segítséget, egész egyszerűen logikusabb így fogalmazni. Ez a, ez a Ez a négyes kompromisszummal kapcsolatban volt, tehát hogy álljon készen arra, hogy segítséget nyújt. Tehát ez a kompromisszumos módosítót változtatná meg, tehát az Európai Bizottságot felszólítja, hogy álljon készen arra, hogy támogassa Kolumbiát és Perút, stb. Van-e, aki ezt ellenzi? Volt, aki ellenzi, tehát akkor ez nem lehetett ezt a szóbelét benyújtani. Kompromisszumot pedig közben megszavaztuk. 62-es kiesik. 64-es második részéről szavazunk, mert az első rész az kiesik. E második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Negyedik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötödik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatodik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, hetedik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. A hetedik részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát a hetedik részről történő szavazást megnyitom. And the vote is closed. És lezárom. And it. És ezt elutasítottuk. 65-ös okafogyottá válik. Igen. 68-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 71-es részenként első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Harmadik rész, mellette ellenőrizzük a második részt. A második részhez visszatérünk, megnyitom a szavazást. The vote is open. The vote is... Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás. Nem láttam a néppártot, hogy szavazott volna, ismételjük meg, tehát harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás ezt is ellenőrizzük. A 73-asról megnyitom a szavazást. as lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es, rókafogyottá válik. 75-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 75-ös. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 77-es és a 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79 és 80-as. Nem, nem, nem. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 82-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 83-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk hetes mellette, hatos, mondja az elnök mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, hetes és a nyolcas azonosak. A hetes és a nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes részenként nem szóbeli módosítás Bend Lange tollából a tízeshez. Ott van ugye a módosítás, a would helyett a could kell, hogy szerepeljen. Van-e ellenvetés? Nincs. Akkor szavazzunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük a tízest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. Következik a 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Tizennégyes és tizenötös, ha nem tévedek. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tizenhatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tizenhetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 20 ellenőrizzük a 18-as. Megnyitom a szavazást. And the vote is? Most pedig lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Most a 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellette elleneltartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette elleneltartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette elleneltartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette 27-es és 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 30-as szóbeli módosítás látható az anyagban. Ben Blange, a szerző. Ellenvetés van-e? Nincs, akkor szavazzunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük. 30-ast akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. Az egyes módosítás következik a hivatkozásra vonatkozóan mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás következik, és megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. 21-en mellette, 4-en ellene szavaztak, és 3-an tartózkodtak. Gratulálok!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 have stakeholders. Shall I ask you those who Hadd kérjem meg azokat, hogy akik távozni kívánnak a teremből, ezt gyorsan tegyék meg, és csendben, már amennyire ez lehetséges. I don't like to use the hammer, but... Nem szeretném a kalapácsot használni, de Csendet kérnék. Oké. Okay. Rendben, a 14-es anyag, ez pedig az EU csatlakozással gyapottal foglalkozó Nemzetközi Tanácsadó Bizottsághoz. Ez az egyik nemzetközi árus szervezet, egy olyan szervezet, amelyhez nem tartozik az Európai Unió. Ez egy előzetes eszmecsere az érintett felekkel. Krisztiána Muscardini az előadónk, aki nincs most itt, helyettesíti őt, Daniel Kaspari, a néppárt koordinátora, úgyhogy Daniel megadnám a szót, hogy vezesse fel ezt a témát, és aztán elkezdjük az eszmecserét. Ja, sehr ja, Tisztelt elnök úr! Általában Muscardini kollega az, aki előadó ilyen témákban, is nagyon fontos szívügye számára ez a kérdés, úgyhogy sajnálja, hogy nem lehet itt most. De nem tudom, hogy elterjedte a hír itt a parlamentben, de Észak-Olaszországban volt egy még súlyosabb földrengés ma, úgyhogy sajnos Muscardini azt, hogy ma ezért nem tud itt lenni velünk. Muscardini kollega alapvetően nagyon sok pozitív lehetőségeket lát abban, hogy az Európai Unió csatlakozzon ezen szervezethez. Persze van ennek egy hátránya is, nevezetesen az, hogy egy tagdíjat, egy rendszeres tagdíjat kell majd fizetni, de az érintett felekkel, a komoly szereplőkkel egy asztalnál ülhetünk majd cserébe. Olyan országokról van itt szó, mint Szudán, Üzbegisztán, Zimbabwe, ők ugyanis ennek a szervezetnek tagjai, tehát velük is a rendkívül sürgős politikai párbeszédet intenzívebbé tehetjük. Az a kérdés, hogy az Európai Bizottság hogyan ad majd tájékoztatást az Európai Parlamentnek, ez még nyitott kérdés, és az sem egyértelmű, hogy az Európai Parlament hogyan kapcsolódik majd be ebbe a folyamatba, az Európai Bizottság a mi érdekeinket hogyan tudja majd érvényesíteni ebben a szervezetben. Megvitathatjuk azon kérdéseket, amelyeket itt a parlament már írásos nyilatkozatokban és állásfoglalásokban megfogalmazott, amikor szóba kerül például a pénzügyi spekuláció ezen a területen, és egyáltalán az egész gyapott piac. Kérdés, hogy hogyan kezeljük az árak ingadozását, a piac átláthatóságát. Mindezen kérdéseket felvethetjük ezentúl, és eddig főleg az Európai Unió tagállamai tagjai ennek a szervezetnek, mivel a külkereskedelmi politika az unió hatásköre, éppen ezért észszerű az is, hogy az Európai Unió összessége, az Európai Unió, mint olyan tagja legyen ennek a szervezetnek, úgyhogy éppen ezért küzd Muscardini asszony ezért. Sajnálja, hogy ma nem lehet itt ezen az eszmecserén, de nagyon szívesen eljuttatom majd hozzá a megjegyzéseket, kritikákat, kommentárokat, hogy a további munkája során ezeket figyelembe vehesse. Köszönöm még egyszer, és kérném megértésüket, amiért Muscardini asszony nem tud itt lenni ma velünk. Elnök, köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Most pedig megnyitom a vitát. Először is szót adnék vendégeinknek, Ina Groman, aki tanácsadó a Német Illetékes Minisztériumnál, Szevernyi úr pedig, aki elnöke a nemzetközi együttműködésnek, amely a gyapott, szövet, gyapott ágazati szövetségeket tömöríti, és itt van velünk, itt vannak tehát velünk a fő érintett felek. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg őket. Köszönöm, hogy eljöttek, és együttműködnek az Európai Parlamenttel, és megvilágítják számunkra azt, hogy milyen előnyei és költségei vannak annak, hogy az Európai Unió csatlakozzon a gyapottal foglalkozó Nemzetközi Tanácsadó Bizottsághoz. Román asszony, parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Még mielőtt ezt az előadást elkezdeném, a Nemzetközi Tanácsadó Bizottságról szeretném tisztázni, hogy ma nem a német kormány vagy az illetékes gazdaság és technológiai minisztérium nevében szólok, hanem az ICEC e szervezet nevében és Terry Townsend igazgató nevében, aki sajnos ma nem tudott eljönni, azért mert egyéb elfoglaltságai vannak, ugyanis a FAO szervezetnél kell ma előadást tartania, úgyhogy az ő nevében ismertetni önökkel ezt a témát. Én a Német Szövetségi Gazdaság és Technológiai Minisztériumnél dolgozom, és delegáció vezető voltam, a német delegáció vezető az ICEC e számos ülésén. Először is szeretnék egy rövid áttekintést az ágazatról adni. A gyapotot több mint száz országban termesztik világszerte, a megvehető földek kb. 2,5%-án, ez az egyik legfontosabb termény a szójabab mellett, és egy nagyon fontos termény, amely kb. 150 ország kereskedelmében megjelenik. Több mint 100 millió család foglalkozik közvetlenül a gyapott termesztéssel, hogyha megnézzük azt, hogy hány család dolgozik az ültetvényeken, vagy hány család foglalkozik a szállítással, a tárolással. Ha ezt nézzük, akkor kb. 250 millió ember dolgozik a gyapott termesztési láncban. Ugyanígy a gyapott termesztés további dolgozók millióinak nyújt megélhetést, ha azt is figyelembe veszük, hogy hányan dolgoznak a textiliparban. A gyapott termesztés az élelmiszerbiztonsághoz is hozzájárul, és javítja a várható élettartamot Afrika, Ázsia és Latin Amerika országaiban, a vidéki térségekben. Nagyon fontos szerepet tölt be a fejlődő világ országaiban körülbelül 60 milliárd dollárt tesz ki, és a gyapott gazdasági és társadalmi szerepe indokolja azt, hogy a kormányok milyen komoly szerepet vállalnak a szervezeten belül. A legutóbbi hat évtizedben az ágazat drámai változásokon ment keresztül. 7 millió tonnáról 1950-51-ben 27 millióra emelkedett az előállított mennyiség, évente 2,5%-os volt a növekedés. Az új technológia, a létező technológiák szélesebb körű felhasználása is megemlítendő, és ez drámai változásokat eredményezett a, term- a gyártási folyamatokban. Az 50-es években 200 kg per hektár, volt az előállított mennyiség, míg manapság 750 kg per kilogramm per hektár, és a biotechnológia, illetve az öntözési rendszerek javítása, a peszticidek fokozottabb bevetése, illetve a műtrágyázás felhasználása nem csak a termény növek, az előállítási költségek csökkenését is eredményezte a 70-es, 80-as, 90-es években általában az árak 74 centet tettek ki, és számos gazda számára a termelő országokban támogatást kellett nyújtani. A biotechnológia fokozottabb felhasználása a 2000-es év óta azt eredményezte, hogy az árak csökkentek, 60 cent per per fontra. Az árak az egekbe szökte 2010-ben és 2014-ben. 160, 100, 164 centre. Ugyanakkor a bioüzemanyagok előállítása is befolyásolta ezt a tendenciát, és az nemzetközi árak 80 cent és 1 dollár közé tehetők ebben az évtizedben. Ezek 2009-es és 10-es adatok, amelyek arra utalnak, hogy a gyártási költségek 55 cent per fontot tesznek ki, és valószínűleg ebben az évtizedben nyereségesebb lesz a gyapott termesztés, mint a korábbi időszakokban. Most pedig egy rövid áttekintést adnék a Nemzetközi Tanácsadó Bizottságról. Az ICAC egy olyan szervezet, amely 42 kormányt tömörít olyan országokból, amelyek amelyekben gyapott termesztéssel és kereskedelemmel foglalkoznak. 1939-ben jött létre, majd később a titkárságot is létrehozták Washingtonban. Az éves költségvetés kb. 2 millió USA dollár, és ennek 85 százaléka kormányzati hozzájárulásokból származik, a többi összeg pedig a tagsági díjakból, illetve a szemináriumokból való részvételekből tevődik össze. A titkárság 11 tagból áll, és ők 10 országot képviselnek. Az ICAC e angolul, franciául és spanyolul teszi közzé dokumentumait, havonta összefoglalókat adnak ki oroszul és arabul is. A szervezet küldetése az, hogy tanácsot adjon a gyapott gazdasággal kapcsolatos kérdésekről az országoknak, hogy átláthatóvá tegyük a piacot, és technikai információt nyújtsunk a gyapot előállításáról, és eszmet cserét lehessen folytatni a termesztés szempontjából fontos kérdésekről. A egyéb kérdésekről is lehet vitázni, olyan kérdésekről, amelyek a problémák megoldásához hozzájárulhatnak. Kívánjuk továbbá együtt, ösztönözni az együttműködést, statisztikai adatokat gyűjteni azon országokról, amelyek előállítanak gyapotot és amelyek kereskednek a gyapottal. A szervezet továbbá nagyon fontos szerepet játszik a változás előmozdítása szempontjából is, ugyanakkor a piaci árak meghatározása szempontjából nem aktív ez a szervezet, és a piaci folyamatokban sem, ava, sem avatkozunk be. Ugyanakkor információval látjuk el az egész ágazatot, és értékeljük a piaci feltételeket. Az ICAC e a nemzetközi adatgyűjtés szempontjából az elsődleges forrás, ugyanis előrejelzéseket adunk ki a gyapott kínálatról és annak felhasználásáról, az árak kerüljelzéséről, az import és az export adatokról, és mérjük a, felha- mérjük a fogyasztást és a keresletet is világszerte régiónként. Ugyanígy elsődleges forrás a kereslettel kapcsolatos információk tekintetében is. Technikai információt is nyújt a titkárság, kutatók, akik világszerte a gyapott termesztésre kapcsolatos technológiával foglalkoznak, hozzánk fordulnak információért. Éves képzési programot is nyújtunk a kutatók számára, az előállító és a fogyasztó országokban is. Konferenciákat szervezünk négy évenként, regionális technikai konferenciákat tartunk, és technikai jellegű nyomtatványokat adunk ki, amelyben a gyapott előállítással foglalkozó ágazatot információval látjuk el. Aktív szerepet vállalunk a nemzetközi konszenzus kialakításában is arra vonatkozna, hogy az osztályozási standardokat hogyan minősítsük, és egy magas szintű csoport is létrejött a különböző technikák értékelése szempontjából. Különböző módszereket is megpróbálunk kidolgozni, hogy a szennyezettséget csökkentsük. E has been a constructive... Az ICAC e mindig is sokat tett azért, hogy el lehessen fogadni a felelősségteljes teljes gyártási előírásokat a 90-es évek óta. Megpróbáljuk megszüntetni a különböző akadályokat, a gyapott előállítás során, és a legjobb gyakorlatok cseréjére törekszünk. 2006-ban különböző szakértőket tömöltettünk egy szakértői panelben, amely a gyakorlatilag foglalkozik, megpróbálnak gyakorlati ajánlatokat tenni, és konzultálnak a különböző nemzetközi szervezetekkel, mint például a WHO-val, illetve az FAO-val is. Számos jelentést adtak ki számos kérdésben, például a termesztés szociális hatásai, a munkaköltségek, energiahatékony felhasználása. Minden jelentésünk elérhető az ICAC oldalán, a www.icac.org oldalon. Az ICAC elismert nemzetközi árucikk testülete, ami a gyapottal foglalkozik. A 90-es évek óta 22 projektet hagytak jóvá 70 millió dollár értékben. Az ICAC-nek vannak plenáris ülései évente, amelyfajta vitafórumot ad a nemzetközi kérdések megmutatásához, és a kormányzatok számára is lehetőséget ad, hogy beszélnek a különböző kérdésekről. Például a legutóbbi plenáris ülésen támogattuk azt, hogy legyen egyfajta tesztelése bizonyos eszközöknek, ezen kívül a kutatók és a különböző kormányok megállapodtak a biotechnológia megvizsgálásában a gyapottermesztés területén, ezen kívül megvizsgáltuk azt, hogy milyen mértékben foglalkoztunk az élelmiszerbiztonsággal, illetve azzal is, hogy a gyapott termesztés során milyen fajta növényvédőszereket nem szabad alkalmazni, és törekedtünk arra is, hogy átláthatóság jöjjön létre, illetve a statisztikák jobbak legyenek a gyapott állomány tekintetében. Ebben az évben az ICAC a 71. plenásülését tartotta meg, tartja meg, a fenntartatóság lesz a fő témánk, illetve a gyapott értéklánc. Egy közös ipari megállapodást szeretnénk elérni a fenntarthatóság tekintetében, hogy ez mit jelent a gyártóknak, illetve az export-import országnak, a fejlett és fejlődő országoknak. Remélhetőleg az Európai Unió delegáció is ellátogat majd erre az ülésre. Tisztelt szakbizottsági tagok, mint eh, az illetékes szervezet a gyakott tekintetében az ÁKIK nagyon fontos szerepet játszik. Az Európai Unió eh, érdekeit mindenképpen szolgálja az, hogyha ellátogatnak az ezévi svájci találkozónkra, és végére érve az előadásunknak köszönöm a figyelmüket. Uh, Köszönjük szépen ezt a kis előadást az IK-k szerepéről. Most pedig térjünk rá a szerepvállalókra, vagyis a gyapott szervezetekre. Tavenyi úr következik. Öné a szó. Köszönöm, hogy eljött, mondja az elnök, köszönöm szépen. Szeretnék néhány dolgot kiemelni, amelyek az elmúlt években rendkívül fontosak voltak. A 2010-es, 11-es idényben India megtiltotta az exportot, ami azt jelenti, hogy a gyapat árai 1 euró 50-ről 3 euró 50-re szöktek. Ez a fajta kormányzati fellépést el kell kerülnünk, ezt le kell küzdenünk, és ezért az olyan testületek, mint az ICAC, ez a tökéletes szervezet arra, hogy ezzel ellen küzdjön. Az idén ismételten a 2011-es, 12-es termény esetében is egy export tilalom született. Ez azt jelenti, hogy 50%-kal csökkent az indiai gyapott termesztés, vagyis a helyi textil ipar sokkal olcsóbban tudta megvenni a gyapotot, mint a világ többi része. Ez tehát egy nem helyes versenyhelyzetet teremtett, és ezért az olyan testületek, mint az ICAC rendkívül fontosak ahhoz, hogy az ilyenfajta kérdéseket megoldják, és küzdjenek az olyan, ilyenfajta kormányzatok ellen, amelyek ilyen döntéseket hoztak. Köszönöm szépen. Let's open the um, question time and most akkor következnek a kérdések, és először is Keller asszony fog kérdezni. Sorry. You'll be next. Ön lesz a következő, de először Keller asszony. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Just about what you said last. Amit legutóbb mondott hogy meg, kell, meg, hogy meg lehessen tiltani az ilyenfajta indiaihoz hasonló export tilalmakat. Mit lehet tenni? Ez egy jó kérdés, hangzik a válasz, az, hogy... Questions, I think. Először inkább összegyűjtjük a kérdéseket, úgy gondolom. Igen, általában az az eljárás, hogy begyűjtjük a kérdéseket, és a végén pedig megadjuk a lehetőséget arra, hogy megválaszolják a kérdést. Az egy információs kérdés lett volna? Um, Mikrofon nélkül beszélt az elnök, nem hallottuk. Igen, ha jól értem, az ICAC e inkább a gyártók oldalára fókuszál, de Érkeztek panaszok európai importálók részéről is az OECD kontaktpontjai által Németországban is e helyi szervezetek által, és arról panaszkodtak Németországból, Franciaországból, Svájcból. Ezeket a panaszokat elfogadták annak kapcsán, hogy ezek kapcsolatban állnak az emberi jogok be nem tartása, hogy ezek a cégek nem tartották be ezeket az előírásokat, és most vizsgálatok folynak. Azt szeretném megkérdezni, hogy az ikec ennek tudatában van-e, és támogatják-e az ilyenfajta panaszokat az OECD kontaktpontok irányába. Van egyfajta kapcsolatuk az OECD kapcsolattartó pontjaival, vagy önöknek is vannak-e ilyen kapcsolattartó pontja, és ezek hogyan működnek, hogyan lehet hozzájuk fordulni, ha ezek léteznek. És az Európai Bizottság képviselője, ha itt van, akkor tőlük azt kérdezném, hogy az Európai Bizottság mit vár attól, hogy majd, ha ők is részt vesznek az ICAC-ben, e és a kollégák megkérdezték azt, hogy milyen fajta szerepvállalása lenne az Európai Parlamentnek ezen a szinten a döntéshozatalban. Köszönöm. Elnök, Dartmouth úr. It is, um, it is, it... Szeretnék köszönetet mondani Grömmel asszonynak a kitűnő előadásáért. El kell mondjam, nem igazán értettem azt, hogy miért pont a német külügyminiszterium részéről képviseli valaki az AIK-ket, lehet, hogy ezt talán el tudná mondani majd a válaszában. Megvan a tagok listája az ICAC-ben, és azt láttam az előadásában, hogy kb. 100 országban termelnek gyapotot a világon, viszont csak 48 tag országa van ennek a gyapot szervezetnek. Ha jól látom, Finnország, Németország is tag, és nem, és tud, nem hiszem, hogy a gyakorlatot termelnének, de úgy tűnik, hogy vannak olyan uh, tagok, akik nem is termelnek gyapotot, viszont gyapot termelő országok pedig nem tagjai az önök szervezetének, talán is beszélhetne. Még egy fontos pontot szeretnék megállítani, De és javítson, hogyha tévedek az ISEC tagságával kapcsolatban, de azt láttam, hogy az ISEC 42 állama nemzet állam, ezek mind nemzet államok. A 42 tagállam közül olyan 8 nemzetállam van, amelyek tagjai az Európai Uniónak is, beleértve Németországot is, akit az előbb már említettem. De ezt rá szeretnék mutatni arra, egy kritikus pontra szeretnék rámutatni, mert hogyha valaki most figyel bennünket, talán a bizottság, akik itt vannak, szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Unió az nem egy állam, ez egy, nem egy nemzetállam, nincs jogi nincs meg a jogi eszköztára, mint egy nemzetállamnak, és ezen kívül nincs meg a demokratikus legitimációja sem, és vannak olyan kísérletek, és mindig is voltak ilyenek, és lesznek is, hogy szisztematikusan egyfajta legitimációt szerezzenek az Európai Unió koncepciójának, hogy úgy jelenjen meg, mint egy nemzetállam, de ezek a kísérletek általában elbuknak, főként azt láthattuk az EU alkotmánynak kapcsolatos referendumok kapcsán Hollandiában és Franciaországban két tagállamban voltak, két alapító tagállamban voltak referendumok, ezek teljes mértékben elbuktak, tehát el kell mondjam, hogy a frakcióm nevében, amely azon frakció nevében, amelyet én nagy megtiszteltéssel képviselek itt, hát én eléggé kételkedve fogadom ezt a javaslatot, mert ismételten ezt azt példázza, hogy az Európai Unió megpróbál jogtalanul és nem helyes módon, érvénytelenül eh, tagállamként eh, megjelenni az ájkekben, még akkor is, hogyha nincs meg a demokratikus legitimációja mindehez. Elnök, Kutás kollega a szocialisták részéről, köszönöm szépen tisztelt elnök úr. Először is árnyék jelentéstevőként a frakcióm részéről el kell mondjam, hogy már az első vélemény csere alapján is, ezt a csere alapján is támogatom a csatlakozását az EU-nak ehhez a szervezethez, mert úgy vélem, hogy az Európai Unió illetve hangulat tud felszólalni, megpróbáljuk ugyanazokat a politikákat alkalmazni a gyapott tekintetében az Európai Unióban, de ahogy Daniel Kaspari is elmondta, sokkal nagyobb lesz a súlyunk ezen a területen. És hogyha a tanács feladatáról beszélünk, az a feladat, hogy a tagállamokat támogassa abban, hogy megfelelő gyapott gazdálkodás olyan létre világszinten. Mindezek mellett ez egyfajta átláthatóságot is fog eredményezni világszinten, és még az Európai Unió tagállamává válik ennek a tanácsadói testületnek, így tényleg egyfajta hatással tudunk lenni azokra az országokra, amelyek kihasználják a gyerekeket, gyermekmunkát alkalmaznak a gyapott földeken. Úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket az országokat meggyőzzük arról, hogy hagyjanak fel az ilyenfajta gyakorlattal. Ezért eh, egy kérdést szeretnék intézni ezen tanács képviselőinek, Meddig kell még várni arra, hogy erről a témáról vitázzanak? Meddig kell még várni arra, hogy végre napirendre tűzzék azt, hogy tiltsák be a gyermekmunkát? Köszönöm szépen! Nem hallottuk sajnos az elnök urat, mert mikrofon nélkül beszélt. Ez a kereskedelmi politika nagyon érzékeny terület. És többek között azért szeretném csatlakozni ehhez a szervezethez, hogy az Európai Unió érdekei is tükröződjenek. Hadd adjam meg ismételten a szót Groman asszonynak, aki az IKEK képviselője most, és nem pedig a német kormány képviseletében van itt. És mivel számos nemzeti kormány képviselteti magát ebben a szervezetben, nincsen semmi gond azzal, hogyha valaki egyszerre ICAC tag, mindemellett egy kormány számára is dolgozik. Grómán asszony, öné a szó, hogy megválaszolja a kérdéseket, és hogy kommentálja a kommentárokat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen azt a magyarázatot. Pont ezt szerettem volna elmondani, hogy szerettem volna tisztázni, és ezt el is mondtam, hogy nem a német kormány nevében beszélek. Az volt a helyzet, hogy a szervezetünktől senki nem tudott eljönni ilyen rövid idő alatt, és mivel én ismerem egy kicsit az ágák munkáját, egyetértettem abban, hogy eljövök ide a szabizottságok elé. Említette az OECD panaszt, hogy az OECD irányába számos NGO panaszt nyújtott be. Nem tudtam, hogy formalizált kapcsolat van az OECD kapcsolatai pontja, illetve az ICAC között. Az ICAC foglalkozott a gyermekmunka kérdésével, rendszeresen foglalkozunk ezzel. Van egy állandó bizottság is, ami foglalkozott ezzel 2008-2009 kapcsán, és az ILO, az UNICEF, illetve más szervezetek képviselőit is meghívtuk, hogy beszéljenek erről a kérdésről. Volt egy workshop is, ahol a legjobb gyakorlatokat cseréltük ki, ezt megmutattuk a gyapott értéklánc kapcsán, és itt is kiemeltük a gyermek munka kérdését. Mi nem vagyunk egy végrehajtói szervezet, mi inkább a tudatosságot szeretnénk elősegíteni, a párbeszédet szeretnénk elősegíteni ezen kérdésekkel kapcsolatban, és eh, ahogy említettem, van egy testület, egy tanácsadói, egy szakértői testület, akik ugyancsak foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és objektív információkat gyűjtenek be a gyermekmunka minden egyes alkalommal előkerül a plenáris 2009 óta, és ahogy mondtam, ebben az évben a fenntarthatóságról beszélünk, és egyik aspektusának a gyermekmunka a kérdését, illetőleg a nem gyapottermesztő országok tagságával kapcsolatban. Ez nem gyapottermesztő országok szervezete, hanem a gyártókat, a e, gyapott kereskedőket és felhasználókat tömöríti, és együtt próbálunk egyfajta fórumot létrehozni a vita számára, és ezért ez egy értékes fórum az olyan országok számára is, amelyek nem termesztenek gyapotot. Elnök, hadd kérdezzek még valamit. Tehát ez egy olyan fórum, amely ez vannak más hasonló fórumok is, amelyek más árucikkekkel foglalkoznak, és ugyanígy tömörítik a nem gyártó államokat is. Davgernyi úr következik, hogy válaszoljon a kérdésekre, amiket ő kapott, és válaszol a megjegyzésekre. Uh, uh, Volt egy kérdés az indiai export betiltásával kapcsolatban. India az ICAC-nak tagja, és ezen a csatornán keresztül Tudjuk lobbizni az indiai minisztériumokat annak érdekében, hogy ilyet többet ne tegyenek. Ezt már el is kezdtük, és ennek volt pozitív eredménye is, mert három héttel ezelőtt a tilalmat feloldották. Így működünk mi. László move uh, turn now to the commission who is speaking. Most pedig az Európai Bizottság nevében Muszi úr kap szót. Egy kérdést ugyanis kapott legalább, de nekem is van egy másik kérdésem. Mennyibe kerül majd, hogyha az Európai Unió tagja lesz ennek a szervezetnek, és mi a hozzáadott értéke annak, hogy az Európai Unió részt vegyen ebben a szervezetben. Köszönöm. Matthew Keys a nevem. Um, I would, I would take uh, probably the, the, the question that... Nos, akkor én e, azzal kezdeném, hogy mit várunk az ICAC-tól, és miért akarunk csatlakozni ehhez. a szervezethez. E, beszéljünk tehát a tagságról. Mi nem vagyunk még tagok, csak szeretnénk azok lenni. Az Európai Bizottság és a tanács között jelenleg tárgyalások folynak, és e, a, áru e, csoporton belül lesz erről egy beszélgetés júniusban. Nyilván itt az egyik égető kérdés az a hozzájárulás mértéke. A hozzájárulást még nem határozták meg, mert amikor majd belépünk ebbe a szervezetbe, akkor EU-ként lépünk be. Ez azt jelenti, hogy nem minden tagállamnak kell pénzt befizetni a hozzájárulásként, hanem az EU egyként fizet. Azonban, hogy mennyit, az még nem derült ki, és nyilván az majd figyelembe veszi azt, hogy mennyit fizetett a kilenc tagállam eddig. Nyilvánvalóan ez kevesebb lesz az EU által befizetendő pénz, mint amit a kilenc tagállam összesen fizet. Tehát ha jól emlékszem, nagyságrendileg 2-300 ezer euróról van szó. A többi testület tagsága szintén 100 ezeres nagyságrendű, max. 1 millió, és ahogy ön is mondta, elnök úr, a, az Európai Unió a többi commodity tanácsnak már tagja. Nyilván az is igaz, hogy exkluzív kereskedelmi kompetenciánk van ezekben a kérdésekben, tehát az EU felel az Európai Unió külkereskedelméért, ami azt jelenti, hogy egy asztalnál akarunk ülni a főszereplőkkel, a fogyasztókkal, a kereskedőkkel, a termelőkkel, annak érdekében, hogy a szavunkat hallathassuk, eh, hangunkat hallathassuk, mint az Európai Unió. Emellett rámutatnék arra is, hogy akkor inkább visszatérek még a tárgyalásos folyamatra, illetve a csatlakozásra. Nos, elhangzott egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a parlament hogy vesz ebben részt. Nyilván ez most egy első eszmecsere, de amikor a tanács ehhez hozzájárul, akkor a parlamentet is természetesen megkérdezzük, mint ahogy ez a többi eh, commodity board esetében korábban így volt. Eh, érdemes eh, azt is figyelembe venni, hogy az EU fejlesztési támogatása azon országok felé, amelyek gyapott termeléssel foglalkoznak, nos, az jelentős, mintegy 300 millió euró az összeg, ha összeadjuk a tagállamok és az Európai Unió támogatásait, ez megint csak azt jelenti, hogy hozzáadott értéket jelentene, hogyha részt vennénk ebben a munkában, mert így például az emberi jogi reformokat és egyéb reformokat is jobban követelhetnénk. Tehát azt gondolom, hogy van itt azért egy sor kérdés, amely túlmutat a kereskedelmi aspektusán a tagságnak, és amely szintén akkor érvényesül, hogyha az Európai Unió tagja lesz ennek a szervezetnek. Emellett az Ákácsi országok irányába most véglegesítettünk egy dokumentumot, amely a gyapott iparra is kitér, tehát azt gondolom, hogy elég hiteles szereplők vagyunk ezen a területen, és ahogy azt az IKák képviselője is mondta, a, képvisel, a részvételünket az IKák üdvözölni, mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez számunkra előnyös. Azt hiszem, hogy ennyi kérdéssel kellett foglalkoznom, hogyha van még kérdés, akkor azokra szívesen válaszolok. Let's give the floor back to Daniel Kaspari to close. Daniel Kaspari kap szót, aki lezárja ezt a vitát. Van-e valami fajta záró megjegyzése? Namens der herzlich bedanken für die zusätzliche... Szeretnék köszönetet mondani a jelentés nevében a hasznos információknak, amiket ma kaptunk, és szerintem folytathatjuk ezt az eljárást, és továbbra is téma marad majd ez még a szabizottságban. Köszönöm szépen. Thank you for the record. According to our calendar, we'll... Köszönöm. A Már a június 20-ai, 21 i ülésen fogunk foglalkozni ezzel a jelentéssel. Akkor most elköszönünk a vendégeinktől, köszönjük a részvételüket. 15-ös napirendi pont állásfoglalásra irányuló indítvány az európai bőripar válságának következményeiről. Krisztiána Muscardini eh, lesz a vélemény előadója a levél formájában megfogalmazott véleménytervezet megvitatásáról van szó, ugyanis ez a vélemény levél formájában születik. Krisztiána Muscardini írja ezt a levelet a levelet mindenki megkapta. Amennyiben ezt elfogadjuk, akkor Schulz elnök átküldi ezt a levelet a többi intézmény képviselőjének, megadom a szót, Kaspari úrnak, aki felvezeti ezt a kérdést, mert itt már ugye a véleménytervezet megvitásáról van szó. Elnök úr, Muscardini asszony, a 120-as cikk értelmében egy állásfoglalásra, indi, állásfoglalásra irányuló javaslatot terjesztett elő, és itt ugye egy olyan ágazatról van szó, amelyet egyfelől ugye súlyosan érintett a gazdasági és pénzügyi válság. Egy olyan ágazatról van szó, amely az Európai Unióban kb. 3700 vállalatot érint. Ezek nagy része kis és középvállalkozás, amelyek 10,6 milliárd eurós üzleti forgalmat bonyolítanak le, és 50 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak. Ez az ágazat számos problémával szembesül. Egyfelől a nyersanyagok szűkösen vannak jelen, a nyers bőrhöz nehéz hozzájutni, a nyers bőr ára például az utóbbi években óriási ingadozásoknak volt kitéve. És az árak jelentős mértékben változnak. Továbbá egyéb piac torzító tényezők is léteznek, például behozatali korlátok, adók, amelyek a vto val nem összeegyeztethetőek, és egyéb nehézségek is megemlítendők, például az Európai Unióban a költségek lényegesen magasabbak, mint más versenytársaknál, ha például megnézzük a szennyvíz tisztítást a bőrcserzés esetében, ez komoly költségeket jelent, míg más országokban ugye a vizet nem tisztítják, és éppen ezért az előadó Muscardini asszony számára nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács foglalkozzon ezzel a témával, és rendkívül hálás lenne, hogyha a javaslatnak megfelelően eljuttatnák ezt a levelet a további, a másik két intézményhez, és meg kell ismernünk azt, hogy hogyan kívánnak ők reagálni, vagy itt a bizottságban kell ismét a napi rendre terjeszteni ezt a kérdést, hiszen itt egy nagyon sajátos ágazatról van szó, arról van szó, hogy kiemeljük egy ágazat példáját, és ezzel bemutassuk azt, hogy a kis és középvállalkozók milyen problémával szembesülnek, és éppen ezért fontos ez a kérdéskör. Tehát nagyon jónak tartom azt, hogy a napirendre sikerült tűzni ezt a pontot, és örülnénk annak, hogyha megegyeznénk a további eljárásban, és ezt a bizottság is támogatná. Köszönöm. Thank you. The letter is uh, quite sell. Köszönöm, a levél magától értetődő. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki hozzá akar ezt szólni. Krajnok úr a bizottságtól. Öné a szó. Thank you. Uh, thank you, I have no comments. Nincs semmi mondani való, elnök úr. In case of uh, questions, of course, but otherwise... Természetesen, ha kérdésük van, akkor válaszolok rá, de nincs uh, hozzáfűzni való. Az elnök mikrofonja sajnos nincs bekapcsolva, pedig már egy ideje beszél. This is a joint debate on legislative file. Nos, ez egy közös vita bizonyos joganyagokról. Mi azonban csak véleményt adunk az AFET jelentéséhez. Az egyik a harmadik országokkal való együttműködést szolgáló partnerségi eszköz létrehozatala, amely korábban hozzánk tartozott, de ezt kiütötték a kezünkből. A következő a közös szabályok és eljárások megállapítása az unió külső fellépését szolgáló eszköz végrehajtása az ez pedig egy transversális jogalkotási eszköz. Laima Lucia Andrikiene kolléganőnk a néppárt részéről a téma felelőse, és meg is kapja a szót. Köszönöm, elnök úr! a vélemény, véleménnyel kell megkeresnünk az afetet, eh, mert egy partnerségi eszköz van készülőben harmadik országokkal, ahogy emlékeznek eh, arra, eredetileg ez az eszköz a mi eh, kompetenciánkba tartozott volna, az AFET-nek ez nem tetszett, és panaszkodott az ügyben az elnökök értekezleténél. E, innentől kezdve osztotta meg az elnökök értekezlete a hatásköröket, és e, az INTE e, az egyes cikk kettes pontjának B pontjára korlátozódik, még a többi az AFET-re tartozik, és oda az INTA csak módosítókat nyújthat be. Tehát a mi véleményünk az, az 50-es eljárási szabálypont alapján születik meg. Először is a partnerségi eszközről beszélnék, ez az els, egyik külpolitikai eszközünk, és 2014-2020-ra számítva 1,3 milliárdról van szó, amely e, évi 160 millió eurót e, jelent. Ez e, az összeg arról szól, hogy megpróbáljuk segíteni ezeket az országokat annak érdekében, hogy olyan fontos partnereink legyenek, mint a Kína, India, tehát Természetesen mindez összhangban van a 2020-as stratégiával. Ez a rendelet helyettesíteni fogja az együttműködési, tehát az ICI, illetve az ICI Plus eszközöket, amelyek 2013-ban kifutnak. A DCI eszköz azonban a szomszédsági eszköz, valamint az előcsatlakozási eszköz, valamint ez az új partnerségi eszköz folytatódnak 2014 után is. A teljes összeg erre az egész csomagra vonatkozóan 56 milliárd euró a 7 évre lebontva. Az IPA ebből 14 milliárd, a szomszédsági az 18 milliárd, a fejlesztési együttműködési az 23 milliárd, a partnerségi pedig alig több mint 1 milliárd euró. hadd mutassak rá arra, hogy szerintem sokkal tágabb értelemben veendőek a külkereskedelmi eh, kihatásai ennek az anyagnak, mint egy cikk, mert a végrehajtási elvek, a hatály, a parlament szerepe, a főbb elvek mind eh, hozzájárulnak a célok meghatároz, a megvalósításához. A cél pedig az az, hogy a piaci hozzáférést növeljük, és további üzleti lehetőségeket találjunk az európai vállalatok számára. Tehát én olyan módosítókat is megfogalmaztam, amelyek túlmutatnak a kizárólagos kompetenciánkon, mert azt remélem, hogy az AFED-ben ezekre, ezek értőfülekre találnak. A Mauro úrral tervezek egy megbeszélést, és azt remélem, hogy támogatni fogja azokat a módosítókat, amelyeket én elkészítettem. Az a célunk itt a parlamentben, hogy ez a globális eszköz hatékony és jól működő legyen, ezért 35 módosítót tervezek és nyújtottam be. Mindezek a nemzetközi kereskedelemre vonatkoznak. Egyesek arról szólnak, hogy a együttműködési, a fejlesztési együttműködési eszköz szövegét igazítsuk a szöveget, illetve korábbi együttműködési jelentések következtetései is megjelenjenek az anyagban. Itt fontos arról is beszélni, hogy a társjogalkotók, a tanács és az Európai Parlament részt vesznek a stratégiai döntéshozatali eljárásban, ezért azt javaslom, hogy az együttműködés indikatív területei, illetve a tervezett összegek azok delegált aktusba kerüljenek meghatározásra, e, és a 2000 2014-2020-ra vonatkozó pénzügyi időszak e, e, pénzügyi leosztása az egy mellékletben legyen meghatározva, és ezen túlmenően lesz a az Európai Bizottság felhatalmazva arra, hogy a programok között leossza a pénzeket. Szeretném a hangsúlyt növelni a nemzetközi kereskedelmi aspektusokon, nemzetközi versenyképességre szeretném felhasználni ezt az eszközt, illetve a protekcionizmus vissza visszaszorítására, megint csak kereskedelmi érdekeink védelmében. Új lehetőségeket akarunk teremteni a KKV-ink és a nagyvállalataink előtt. Emellett Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata, hogy 20%-ra tartja a non-substantial részeket, az nem megengedhető ebben a több éves programban. Ugyanakkor a, azt meg az biztosítanunk kell, hogy az EU költségvetését a lehető legmegfelelőbben használják fel. Ennek érdekében és a jó kompromisszumok érdekében várom az önök módosítóit. Ami a közös végrehajtási szabályokat illeti, nos, ezzel kapcsolatban azt mondanám el, hogy 19 módosítót nyújtok be, megint csak a partnerségi eszközre alapozok. Itt a non-substantial modifications arányát 20%-ról 10-re csökkenteném ugyanezen okból kifolyólag, mint ahogy az előbb már mondtam. Emellett a 9-es cikkben a jogosult országok listáját módosítanám, azon fejlődő országok, amelyek komoly szerepet játszanak a világgazdaságban eh, szintén bekerülnek a rendelet hatája alá. Ami a 16-os cikket illeti, azt javaslom, hogy korábban legyen a félidős felülvizsgálat, 2017. Eh, július legkésőbb ezt az Európai Bizottság eh, készíteni el. Ez a programozási időszak felénél lenne, és én úgy éreztem, hogy úgy érzem, hogy itt racionálisabb ezt a korai időpontot meghatározni, mert akkor a változásokat jobban végre lehet hajtani a program második felében. Az intézkedések hatékonyabb végrehajtása érdekében éves jelentési kötelezettséget írnék elő, nem pedig két éveset, ahogy az Európai Bizottság Ennyi lenne tehát az, amit elmondanék erről az anyagról, és nagyon várom az önök módosítóit, amelyek benyújtásának határideje június 1 -e, tehát péntek, ezen a héten. Az INTA szavazás pedig június 20-án vagy 21-én lesz. Köszönöm. Thank you. Let's open the... Köszönöm, akkor most megnyitjuk a vitát. Keller asszony kap szót először. Thank you. Um, I have more of a general... Köszönöm, inkább, egy általános észrevételem lenne. Azt hiszem, hogy ha egy pénzügyi eszközt hozunk létre, amely a harmadik országokkal való együttműködés eszköze, akkor itt az együttműködésre, a partnerségre kellene a hangsúlyt helyeznünk az Európai Unió érdekeinek, kereskedelmi érdekeinek az előmozdítás azt hiszem, hogy nem megfelelő egy együttműködési eszköz szempontjából, mert hogyha együttműködésről beszélünk, akkor kölcsönös érdekekről kell, hogy szó legyen, egyfajta adok-kapok kapcsolat kell, hogy legyen. Tehát ha egy külpolitikai eszköz ez, amely az együttműködést hivatott szolgálni, akkor ezt kellene hangsúlyoznunk, nem pedig annyira az Európai Unió érdekeit, mert azt is meg kell néznünk, hogy a partnerünk mit gondol arról, hogy a közös érdekeinknek megfelelően mit is akarunk véghez vinni. Nincs egyéb észrevétel, mondja az elnök. Hallgassuk meg akkor a bizottságot. Perez asszony a bizottságtól. And the fire is yours. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Az igazság az, hogy inkább megadnám a külügyi szolgálattól kollégámnak, Liz Matthewsnak a szót, akivel ugye szorosan együttműködünk. Köszönöm. Alice Matthews vagyok, az Európai Külügyi Szolgálattól. Csak néhány szót szólnék az elhangzott észrevételekkel kapcsolatosan. Az előadó által javasolt módosítókra reagálnék, talán nem egyenként térnék ki ezekre, hanem általánosságban próbálnék megválaszolni néhány felvetett kérdést. Úgy gondoljuk, hogy a fő újdonság ebben az eszköztárban a négyes fejezeten belül, pontosan a partnerségi eszköz. Mert ez globális lesz, szemben a jelenlegi eszköz korlátaival szemben. Az a célunk, hogy az Európai Unió politikáinak külső dimenzióját, dimenzióit támogassuk, mint például a 2020-as stratégiát, amit ugye említett az előadó, ugye a versenyképesség, illetve az egyéb országokkal való partnerség, a globális kihívásokra való válaszadás, mint az energiállátás biztonsága vagy az éghajlatváltozás. Tehát ez az az eszköz, amelyet eddig hiányoltunk a külkapcsolatok eszköztárában, és ez egyfajta űrt tölt most be. Az a cél vele, hogy kapcsolatokat építsünk ki olyan országokkal is, amelyek stratégiai fontosságúak az EU kapcsolatai szempontjából, bármely országról szó lehet itt persze, de főleg a feltörekvő stratégiai partnerekre gondolok, mint az, EU, mint az USA, Japán, Brazília, Kína, India, olyan országok, amelyekkel folynak a gazdasági kapcsolatok, és komoly kilátások vannak a jövőre nézve. Tehát ezen tevékenységeket akarjuk konkrétan támogatni, mert ez mindkét partner érdekét szolgálja. Az EU prioritásai szempontjából nem nulláról indulunk, megnézzük az eddig már ezen országokkal megkötött keretmegállapodásokat, a cselekvési terveket, a különböző csúcsokon kiadott nyilatkozatokat, amelyek kitérnek olyan kérdésekre, mint amelyeket említettem, és amelyek a partnerség szempontjából fontosak. A három célkitűzés, amely javaslat tervezetben szerepel, ugye egyik az EU 2020 nemzetközi dimenziója, a másik pedig az Európai Unió és a diplomácia összefüggése. Ez lenne egy kettes, egy, egyfajta második célkitűzés, amely javítaná az Európai Unió vállalatainak a lehetőségeit is a partnerségen keresztül, de úgy gondolom, hogy a szabályozási együttműködést is javítaná, ami alapvető fontosságú, hogyha valami, bármilyen fajta konvergenciára törekszünk a partnereinkkel, és a hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy egy biztonságosabb beruházási környezetet teremtsünk. Úgy vélem, hogy a pénzügyi keret elég szerény, 1,1 milliárd euró, tehát egyértelműen meg kell határozni a prioritásokat és a feladatokat. Elhangzott ugye a, a komplementaritás, van egy specifikus program a KKV-kre, a versenyképességre vonatkozóan a csomagban, és megnézzük azt, hogy a szinergia hatás, illetve a kiegészítő jelleg hogyan érvényesülhet. Jó néhány módosító a szinergia hatásra utalt, és a széleskörű konzultációra a programozással kapcsolatban. Ezen kérdések felmerülnek a módosítókban, a tervezetekben, tehát csak nagyon általánosságban szerettem volna a javaslatra reagálni. Igen, nem ugye az elnök, akkor térjünk vissza. Elnézést, nem tudom, hogy a dgf kottól kollégám akar-e reagálni. Igen, parancsoljon. Bruno Guyen, Commission Européenne. Bruno Guyen vagyok az Európai Bizottságtól. Nos, ami a Common Implementing Regulationhez benyújtott két módosítót illeti, ez, ennek célja az az, hogy megtartsuk a rugalmasságot, ezért is 20%-ban határoznánk meg, a módosító 10%-os csökkentésről szól Persze erről lehet beszélni, de szeretnénk megtartani az eredeti javaslatot. A másik dolog pedig a kormányzatiság, illetve a környezetvédelmi státusz előtérbe helyezése. Nos, ez azt gondolom, hogy nem okoz problémát a priori, tehát ez a két gyors véleményem ezzel a szöveggel kapcsolatban. Uh, going back to our... Visszatérnék akkor az előadónkhoz hogy zárja le ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a vitában résztvevőknek eh, a hozzászólást, ami a felvetett kérdéseket illeti. Nos, eh, ez az eszköz eh, főleg arra szolgál, hogy az Európai Unió céljait és értékeit előmozdítsa a világon. Mm, ugyanakkor egyértelmű, eredményt kell, hogy felmutasson, hogy egyértelmű célokat érhessünk el különböző szakpolitikai szinteken. Tehát az Európai Unió céljait kell előmozdítanunk, ugyanakkor értékelni is kell ezeket, méghozzá egy átlátható, befogadó módon a partnerországokban, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt, és a civil társadalmat is be kell ebbe vonni. Tehát igazából itt nem látok ellentmondást, de természetesen még egyszer átfutok a módosításaimon, és az AFET jelentéstevőivel Mário Mauroval is egyeztetni fogok. hogy megkérjem arra, hogy erre is térjen ki. Elnök, remélem, hogy sikeres lesz. Uh, okay, this concludes this, uh... Rendben, akkor ezzel ezt a közös vitát a 16-os és 16-os pontról lezárhatjuk. Ami a menetrendet illeti, június 14 a módosítók előterjesztésnek határideje mindkét jelentés esetében. Június 1-e elnézést, mondja az elnök, a másik oszlopot néztem. Tehát mindkét jelentés, mindkét vélemény tervezethez a módosítókat addig lehet benyújtani, hogy azt az előadó már bejelentette. Most pedig egy újabb közös vitát tartunk két további véleménytervezetről. Consideration of draft opinions who are in your a véleménytervezeteket megtalálhatják a dossziéban. A Juri bizottság részére készültek ezen vélemények, mert a Juri az illetékes bizottság, ugyanakkor az előadó nincs itt. Let's listen to the Úgyhogy azt javaslom, hallgassuk meg a bizottságot. A 18-as és 19-es pontokról. Mrs. uh, Mrs. Mich- uh, Michel Kozmidis lesz az, aki a bizottság részéről szól. Parancsoljon, anya a szó. I'm Klina Simeonov from... Klina Simeonov vagyok, a Digimarktól. Mindkét kérdésről nyilatkoznék, ha megengedi. Yes, you know, draft opinion, so you could Igen, ezek véleménytervezetek, tehát persze kifejezheti ezekről a véleményét. Because draft opinions are there. Exactly. We, we had the... Köszönöm szépen. Igen, egyeztettünk ezen véleménytervezetekről. Jó néhány észrevételem lenne, ezeket együtt említeném meg, mert feltételezem, hogy ami különösen fontos, a szakbizottság számára ez az országonkénti jelentések témája, mert ez mindkét vélemény szempontjából felmerül. A bizottság álláspontja Egyértelmű és egyszerű mindkét javaslat esetében. Olyan ágazatokra utalunk itt, amelyek nem megújuló forrásokat használnak fel. Ez összhangban van az EITI kezdeményezéssel is, és a Dodd-Frank kezdeményezéssel az Egyesült Államokban. A véleménytervezet azt javasolja, hogy terjesszék ki ezeket, ugyanakkor a bizottság ezt nyomatékosan ellenzi, tehát nem akarjuk a hatályba bevonni a többi ágazatot is, mert nagyon fontos számunkra, hogy ne lőjünk túl a célon, hanem próbáljunk egy kompromisszumos álláspontot kialakítani a tanácssal, ahol egyébként eléggé konzervatív a megközelítés. A javaslat egy felülvizsgálati záradékot is tartalmaz, amelynek a célja többek között az, hogy újra értékelje a hatály esetleges kiterjesztésének a következményeit. Ez az irányelv a legérzékenyebb ágazatokra vonatkozik. Az érintett harmadik országok szempontjából ezek a legérzékenyebb ágazatok, ezek a kitermelő, illetve a fa kitermelő ágazatok, tehát a többi ágazatra nem akarja a bizottság a hatályt kiterjeszteni. Továbbá, ha jól értettem, a tervezett különböző sémákat javasol, egyes ágazatok esetében országonkénti jelentéstételt javasolnak projekt alapon, de szerintünk ez megkockáztatja azt, hogy jelentős különbségek alakulnak ki. Egy további javaslat arra terjed ki, hogy az előadó véleménye szerint a vállalatok további információt kell, hogy szolgáltassanak a javaslathoz képest. A bizottság azonban egyensúlyra törekszik ezzel a javaslattal, tehát szeretnénk a jó kormányzást és az átláthatóságot növelni. Nem akarjuk azt, hogy verseny hátrányba kerüljenek az európai vállalkozások. A további beszolgáltatandó érzékeny információ pedig kockázatos lehet a vállalatok számára, hiszen más országokból a szereplők adott esetben nem tesznek meg ilyen lépéseket, mint amilyeneket ez a javaslat tartalmaz. Gondolok itt Ázsiára, de akár az Egyesült Államokról is beszélhetnék, mert a Dodd-Frank jogszabálya, még ott sem hozták meg a végrehajtási jogszabályokat, tehát fennáll annak a kockázata, hogy az egyenlőtlenségek elhatalmasodnak. Ennek a következménye pedig az lehet, hogy a vállalatok különböző javaslatokat, különböző jelentéseket dolgozzanak ki, a törzsdényjegyzett vállalatok. Tehát egy olyan megközelítést szeretnénk, amely egyfajta kölcsönös elismerést helyez kilátásba, nemzetközi szinten. És középtávon talán az lenne a legjobb megoldás, hogyha globális standardokat dolgoznánk ki. Ahelyett, hogy már ebben a korai szakaszban az EU vállalkozásaival szemben ilyen komoly elvárásokat támasztunk. A harmadik lényegi pont pedig, amelyre szeretnék kitérni, az a küszöb, amelyről az előadó azt mondja, hogy ez a küszöb, ez, ezt mindenképpen tisztázni kellene. Szerintünk a harmadik országok kormányaitól kell ezt az információt kérni. Mi ugyanakkor úgy véljük, hogy ezzel a javaslattal nem érjük el a célt. A célunk az átláthatóság de ami fontos lehet például a nagy multinacionális vállalatok számára, az nem biztos, hogy ugyanolyan jelentőséggel bír a harmadik országok, a fejlődő világ országai számára. Tehát figyelembe kell vennünk az érintetteket is, mert azt akarjuk, hogy a vállalatok a lehető legtöbb információt nyújtsanak arról azon összegekről, amelyeket a harmadik országoknak nyújtanak, hogy így felelősségre lehessen vonni őket és nyomon lehessen követni azt is, hogy mi történt ezen összegekkel, hogyha nem került sor a megfelelő felhasználásukra. Tehát ez a küszöb szerintünk mindenképpen fontos és szükséges, mert a nagy összegű kifizetések nyilvánosságra hozatala fontos, de a kisebb összegek esetében ez adott esetben az átláthatóságot is akadályozhatja. Tehát szerintünk a küszöb mindenképpen szükséges. A további fontos kérdés a mentességekre vonatkozik. Nagyon korlátoznánk a mentességeket, és olyan esetekre szorítkoznánk, amikor például kockázat merül fel az alkalmazottak számára, amikor büntetőjogi szankciókkal szembesülhetnek, a bizottság nem akar szabadutat adni, vagy biankocseket kiállítani a különböző kormányzatoknak. Mindenképpen az átláthatóságot támogassuk. Az elképzelésünk az, hogy ha már hatályos jogszabály nem a vállalatot, hanem az egyéneket, az alkalmazottakat sodorja veszélybe, akkor lépjünk fel. Vannak lehetőségek, ha rövid távú felülvizsgálatra kerül szól, egyfajta hatályvesztő záradékot is figyelembe lehet venni. De úgy gondolom, hogy ha vannak későbbi háromoldalú egyeztetések, akkor a bizottság kitérhet még erre a pontra, de jelen pillanatban ez az álláspontunk. Köszönöm szépen. Tokia Saifi kért szót. Scholz úr után szeretnék inkább beszélni. Én a néppárt árnyékelőadójaként beszélnék majd. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos módon megváltoztattuk a a napi rendet. Én azt hittem, hogy holnap körülök itt sorra, épp egy másik szakbizottságban ültem, tehát ezért nem igazán tudtam követni ezt, amit a bizottság mondott, de minden esetre Szájfi kollégámnak köszönöm a lehetőséget, hogy ezért néhány kérdést feltehetek illetve néhány pontot kiemelhetek. Szeretném leszögezni azt, hogy eh, más eh, Ah, the content. Um, uh, it's another directive. Excuse me. Elnézést kérek. A 18-19-es napi rendi ponttal foglalkozunk, és a Juri itt az egyik illetékes szakbizottság. Igen, a Juri az illetékes szakbizottság. We are trying to... Uh, Megpróbáljuk követni az AFET vonalat az én jelentéstervezetemben, és megpróbálunk uh, a scopinggal és foglalkozni, a scoping gyakorlattal is foglalkozni. Tehát itt nem egészen követjük a bizottság gyakorlatot, bár értjük azt, hogy az Európai Bizottság megpróbál felzárkózni ehhez. De megpróbálnám egy irányban terelni a különböző szakbizottságokat az Európai Parlamentben, az AFET-et, a DEVét, akik megpróbálják kiszélesíteni a hatályt azért, mert meg kell próbálnunk megtalálni azt a lehetőséget, hogy itt az átláthatóság nem csak a kitermelő iparák számára fontos, hanem az olyanokon a területeken is, ahol megpróbálják elkeríteni a gazdálkodást, az erdőgazdálkodást, és megpróbálnák itt egyfajta nagyobb átláthatóságot létrehozni. Szeretném felkérni a többi elnyék jelentéstevőt is a szakbizottságunk részéről, hogy legyen egy eszmecsere azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne itt fellépni. És így szeretnénk, így lehetne ö, tartani ezt a menetrendet, amit a Juri javasolt, és ez már a szabadság elé kerülhetne júniusban. Elnök, Saifi kolléganő, LPP. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Először is Solc úrnak is és az Európai Bizottságnak is köszönöm a magyarázatokat. Ez egy olyan téma, ami rendkívül technikai jellegű. Az alap kérdésekben egyetértünk, az átláthatóságot növelni kell, mert ebben mindenki, ezzel mindenki jól jár, ebben az értelemben hasznos ez a javaslat. Ami pedig a, a ugyanakkor néhány dolgot hozzátennék a módosítókhoz. Ugyanezt a vitát folytatta le az összes szakbizottság is. Számomra fontos az irányelvben a terv fogalmát meghatározni, és ezt én meg is tenném egy módosítóval, ami pedig a jelentés tételi kötelezettség kiterjesztésének gondolatát illeti, azt gondolom, hogy ez azonnal nem valósítható meg. E, először is e, az irányelv e, tényleges megvalósítására kell odafigyelni az erdészetben, illetve a bányászatban, és utána lehet csak más ágazatokra kiterjeszteni a kötelezettségeket. Egyébként a faiparra vonatkozó kivételekkel kapcsolatban nekem fenntartásaim vannak. Sajnálatos módon egyes cégek majd ezt arra használhatják fel, hogy kikerüljék kötelezettségüket. Én a homogén jogalkotás híve vagyok. A Emellett eh, a jogszabály módosítása előtt egy eh, hatástanulmányt, illetve ta tanulmányt kellene eh, készíteni, ennyi lenne, amit mondanék Scholz úrnak. Most akkor kérdezem a bizottságtól, vagy Scholz úrtól, hogy kíván-e valamit mondani. Let's listen to your reply meghallgatjuk a válaszát, Solcúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam természetesen a megjegyzéseit, a megjegyzéseket, és két aspektus szeretnék kiemelni, és Saifi kolléganőnek válaszolok. Természetesen figyelembe kell vennünk a azt a területet, ahol a programokat elvégezzük, tehát kell figyelembe kell venni a programokat. Ugyanakkor azt mondanám, hogy ismételten meg kell vitatnunk talán azt, hogy egy szélesebb körre van szükség, amit meg kell vitatni a többi szabizottsággal is, annak érdekében, hogy legyen egyfajta közös megközelítés az Európai Parlamentben az egész átláthatósággal kapcsolatban. És ennek során fel kell tárni azt, hogy hol vannak a tagállamok igazi érdekei, illetve hogy hol vannak a bizottság érdekei is, hiszen ezek a különböző álláspontok, amelyek jelenleg fennállnak, ezek lehetőséget kínálhatnak arra, hogy tényleg előre haladjunk, és sikerüljön átláthatóságot elérni a kölcsönös együttműködés során, és abban, hogy kölcsönösen alakossunk ki egy keretet a vállalatok számára, a nagyobbak, illetve a kisebbek és közepesek számára is, amelyeket a kisebbeket és közepes vállalkozásokat is be kell majd emelni a jövőben. Természetesen lehetőséget kell adni arra is, hogy még mélyebb eszmecsere legyen az e- enyik jelentéstevők között. Ezáltal lezárjuk a vitát, mondja az elnök, módosítók benyújtásának határideje június 1-e 12 óra mindkét vélemény esetében. Ezzel lezárjuk a mai munkánkat, és holnap, holnap majd, nem értettem, mit mondott, de Holnap találkozunk kilenckor, és folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen!